Tervetuloa kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kokoukseen. Puheenjohtaja Doris Pack on estynyt, hän on Berliin. Doris Pack asszony nem tud jelen lenni, Berlinben van. Trübel asszony Izraelben jár, ő az első alelnök, de én jelen vagyok és szeretném is egyben valamennyiüket üdvözölni a mai ülésen. Ezzel meg is nyitom az ülést. Az első pontban elfogadjuk a napirendet. Egyet értenek-e a napirenddel? A hatos ponttal kapcsolatban Martínez Martínez úr javaslata az alap, őnek jönnie kéne, vagy kellett volna, de nem tud eljönni, ami azt jelenti, hogy ez a pont mai napon nem kerül megtárgyalásra. Ha egyéb kifogások nincsen a, java- a napirendről kapcsolatban, vagy javaslatuk, akkor a digitális kompetencia, érzékenység, kulturális kérdések iránt is érdeklődni kell. 2011 lesz az Európai Önkéntesek éve, és itt azt is meg kell vizsgálni, hogy az önkéntes segítő tevékenység mennyiben tud hozzájárulni a nem hivatalos, a nem formális tanulási folyamathoz, illetőleg az európai értékek, a kohézió, a szolidaritás, a szociális kohézió hogyan támogatható, hogyan segíthető elő. Ehhez természetesen megfelelő értékelési módszerekre is szükség van, illetőleg újfajta oktatási módszerek bevezetésére. Hangsúlyozzuk, hogy már a kisgyermekkortól kezdve a képzőintézményeknek minőségibb oktatást kell nyújtaniuk, természetesen, és külön kiemeljük a szakképzést, a szakképzésnek ki kell egészülnie a nyelvoktatással, illetőleg nagyon fontos, hogy a hátrányos helyzetű diákokat jobban figyelembe vegyük, személyre szabott oktatást kell kialakítani ezen a területen, és ebben az összefüggésben a kirekesztés elleni fellépés éve is nagyon fontos, hiszen itt kell megtanulni, hogy hogyan tudunk figyelembe venni olyan személyes aspektusokat, amelyek a szegénység alapjául szolgálnak, illetőleg a folyamatos továbbképzés témája is fontos. Itt nagyon fontos, hogy valamennyi korosztály élvezhesse a továbbképzés lehetőségeit a szakképzés és a felsőoktatás kapcsolatát kell kialakítani, és az alapfokú oktatásnak pedig jó alapul kell szolgálnia az újfajta erre ráépülő oktatásnak. Együtt kell működni a vállalatokkal, a gazdasági szereplőkkel, a mobilitás pedig rendkívüli jelentőséget élvez, és arra is törekedni kell, mind állami, mind magán beruházásokra ker, sor kerüljön oktatás területén. Végül pedig szeretnék beszélni az oktatói oldalról is, ez alapvető fontosságú. Nyilvánvaló, hogy az oktatók mobilitását elő kell segíteni, ha a fenti célokat el akarjuk érni. Ehhez meg kell határozni, hogy melyek azok a képességek, új képességek, amelyek az oktatók munkájának alapjául szolgálnak, amikor az újfajta munkahelyekről beszélünk tehát egy jó néhány aspektusról beszéltünk, ezek adódnak a jelentésből, olvasatok ki onnan, és hálás lennék minden nemű kiegészítésért, megjegyzésért. Végül szeretném még elmondani, hogy maga a jelentés spanyol nyelve átdolgozást igényel. Köszönöm szépen Padia asszonynak a bevezetőt. Most pedig lehetőség van arra, hogy megvitassuk ezt a témát. Először Cverat következik. Ő lesz az első tehát. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Meg kell mondjam, hogy eh, elolvastam jó magam is a jelentés tervezetet, és véleményem szerint jó munka van a kezünkben. A parlamenti elfogadás úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos lesz, különösen azért, mert egy olyan időszakról van szó, amikor az Európai Parlament a 2020-as stratégiát is elfogadja majd. Ez az egybeesés mindenképpen figyelembevételre kell, hogy kerüljön. A 2020-as EU stratégia nagyon nagy hangsúlyt fektet az oktatásra és a Lisszaboni stratégiára is, és ez önmagában jó. Az öt fő pontja a 2020-as stratégiának, éppen az oktatással foglalkozik. Különböző célok, mutatók vannak megjelölve, amik elérhetőek, és szerintem szükségesek is, amennyiben azt akarjuk, hogy az Európai Unió valóban versenyképesebb legyen az elkövetkezendő tíz évben, összehasonlítva természetesen más, a világ más régióival, különösen az Egyesült Államokkal. A bizottság a dokumentumban azt javasolja, hogy legalább 40%-a a humán erőforrásnak felső oktatást végzetnek kell lennie, és fontos foglalkozni az iskolából való kimaradással, és ezek olyan kérdések, amiket szerintem nekünk a mi állásfoglalásunkban is hangsúlyoznunk kell. Azt is elismeri a dokumentum, hogy fontos a az informális képzésnek az elismerése is, ugyanis a piacnak teljesen mindegy, hogy valaki hol szerezte a tudását, formális iskolai oktatásban, oktatási intézményben, vagy más módon. A lényeg az az, hogy magas fokú legyen a képzettsége, és megfelelően tudjon dolgozni. Ezért fontos az informális szaktudásnak is az elismerése ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a kopehágai folyamatot hangsúlyozni kellene egy kicsit jobban, és a szakképzéssel kapcsolatban is vannak felvetések. Ez szerintem egy kicsit több koordinációt igényelne az Európai Uniós tagállamok között az elmúlt néhány évben az Európai Unió számos pozitív eredményt ért el a nyílt koordinációs módszerrel is, és jól lenne ezen az úton haladni. Másik folyamat, ami egy kicsit lemaradt és nem olyan sikeres, ez a bolonyai folyamat. És ebb tekintetben egyetértek a bizottsággal, nevezetesen, hogy nem csak többet kell befektetni, a, vagy beruházni a felsőoktatásban, hanem hatékonyabbnak is kell lennie a felsőoktatási beruházásoknak, és egy kicsit diversifikálni kellene a finanszírozási forrásokat is, például a, a de arra is szükség van, hogy a programokat ö, módosítsuk, kiegészítsük a felsőoktatási szinten és ezt szerintem lényegesen meg kellene változtatni. Ha ezt nem tesszük, akkor az Unió van, akkor az egyetemeink nem lesznek a világ legjobb egyetemei között, és nem ö, fogjuk a ö, felsőoktatásban a legjobb ö, felsőoktatási eredményt elérni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ö, azt is részleteznénk, hogy különösen milyen Erasmus, Mondus, Tempus, Marie Curie és, egy, és Grundvik programok hogyan alakulnak. Egy olyan térlet, amit egy kicsit félresöprünk, ez pedig a felnőtt oktatás, és szerintem ez hiba, különösen azért, mert a felnőtt oktatás olyan valami, ami az, az túton keresztül tartó tanulásnak a része, és azoknak, akiknek nincsenek meg a megfelelő szaktutásuk, és ők aktívabban szeretnének részt venni a gazdaságban, az életben, azoknak szükségük van ezekre az oktatási formákra tehát a formális, informális oktatás is nagyon sok lehetőséget rejt véleményem szerint. Tehát, hogy rövidre fogjam, itt most állásfoglalást fogalmazunk, ami elfogadásra kerül majd, és nagyon fontos időpontban, amikor a kett, az Európai Unió 2020-as stratégia kerül elfogadásra. Én szerintem ezt ki kell használnunk a következő évtizedben az oktatás nyilvánvalóan sokkal fontosabb szerepet fog kapni, mint kapott eddig, és az elkövetkezendő néhány hétben elfogadandó ö, állásolásnak is ebben benne kell lennie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy a vita nagyon jól ö, indul. Akkor Takula úr. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, hogy figyelem, nagyon sok észrevételt figyelembe vett, amit a legutóbbi ö, ülésünkön ö, fogadtunk el, és örömmel látom, hogy ö, rá a hangsúlyt ö, a vállalkozási szellemre helyezte. Egy olyan kérdés, ami rendkívül fontos, szól az e- egyetemekről is, amelyeknek szorosabb kapcsolata kellene, hogy legyen a munkavilágával. Legutóbbi ülésünk alkalmával sokat beszéltünk a sportról is, és a sport is egy nagyon fontos kompetencia a mai európaiak számára. Ez a kérdés is szerepel a jelentésben. még egyszer, a sporttal kapcsolatos kompetenciák rendkívül fontosak. Szeretném azt is elmondani, hogy egyetértek a kollégával, aki az imént szólt. Én is azon a véleményen vagyok, hogy ez a jelentés nagyon fontos lesz a 2020-as Európai Stratégia szempontjából is. Ugyanis ez nek a stratégiának a sikere attól fog függeni, hogy milyen lesz a képzés. Az oktatás mindenképpen kulcselem azért, hogy az Európai 2020-as stratégia sikeres legyen majd. És még egy kérdést szeretnék felvetni, ami szerintem megérdemelné, hogy belekerüljön ebbe a jelentésbe Természetesen megemlítésre ugyan kerül, mert szó van itt a folyamatos képzésről, az élethosszig tartó képzésről, és ezt nagyon jól sikerült megfogni tehát az iskola előtti oktatás, aztán általános iskolai, középiskolai, majd felsőoktatás, de én szeretném mindenképpen hangsúlyozni, a 40-45 éves és énnél idősebb korosztály is egy nagyon fontos korcsoport, hogyha élethosszig tartó képzésről beszélünk, akkor 45 évnél idősebbek nagyon nehezen találnak munkát a piacon, mert a képzést olyan időszakban kapták, amikor a ma szükséges kompetenciákat még nem is oktatták. Tehát szerintem mindenképpen hangsúlyozni kellene ennek a korcsoportnak a fontosságát azért, hogy a 45 évnél idősebbek is versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon. Ehhez viszont új kompetenciákat és tudást kell szerezniük. Tehát szerintem ez mindenképpen megérdemli, hogy hangsúlyozzuk. Köszönöm. Kiitoksia sitten herra Takkula. Olkaa hyvä. Köszönöm Takkula úr. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a jelentés készítőjének, azt hiszem színvonalas munka született. Padia Ikocset asszony nyilvánvalóan sikeres képviselő, nem is meglepő ezért, hogy ilyen jól sikerült ez az anyag. Egy dolgot szeretnék most kiragadni illetve főleg azt szeretném megemlíteni. Arról van szó, hogy valamit talán még ki kéne egészíteni, hogy tényleg teljes legyen ez a jelentés. Az oktatók témáját ragadnám meg. Nagyon jónak tartom, hogy az oktatókat előtérbe helyezik, csak még mindig nem eléggé mert Európában van ugye egy közös piacunk, és időközben elmutatjuk, hogy ez tényleg egy közös piac, egy egységes piac lett. A munkaerő szabadon mozog, határokon át lépve. Másrészt viszont azt is tudom, hogy a kulturális szakbizottságban újra és újra meg kell állapítanunk, hogy a GDP-t erősíteni kell, növelni kell, ez az elsőrangú cél, stb. De azért nem szabadna szem elől téveszteni, hogy van itt más is. Annak érdekében, hogy eh, a jólét tényleg növekedhessen, nagyon kell ügyelnünk arra, hogy egy jó alapképzésre épülhessen a szakképzés. Hogyan tudjuk ezt elérni? Ennek az alapja, elengedhetetlen feltétele a oktatók, a tanítók. És ők csak úgy születhetnek meg, hogyha őket is jól képezzük. Vagyis be kell látni, hogy az oktatók képzése egy központi szerepet élvező dolog. Úgy gondolom, hogy sokkal inkább ügyelnünk kell erre a pontra, és ehhez stratégiára is szükség van az oktatók képzéséhez, amit az Európai Bizottságnak kéne kialakítania. Tudom, sokat beszélünk erről, senki sem cáfolja, de azt gondolom, hogy ebben az esetben tényleg lépjünk már, és lépjünk a tettek mezejére. És Európában az oktatóbb, színvonalasabb képzését el kell érni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan központi jelentőségű pont, amit külön szeretnék kiemelni ebben a jelentésben. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, Takkula úr. A ugye tanár, akit hallottunk a civilben, és ezzel nyilván a saját nevében is szólhatott. Azt gondolom, hogy tényleg szerencsés dolog, ha vannak jó diákok és vannak jó oktatók hozzá. Az tanár, az oktató nevel is, és ezért autoritásra is szükség van. Éppen ezért ezt a szakmát mindenképpen vonzóvá kell tennünk, meg kell fizetni a tanárokat, színvonalasan meg kell fizetni minden szinten. tudjuk, van az értelmiségi pályák, a kutatás, stb., de az iskolákban a jó tanárok is nagyon fontosak. Ezt Badia azt, hogy egyébként ki is emeli a jelentésében, úgy vélem. Folytatjuk. Schmidt úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok a, magyarul fogok beszélni, én is gratulálok a jelentéstévőnek. Jó dolog, hogy időre, időről idő, időre átnézzük a lifelong learning teljes pályáját, ez alkalommal az óvodától a, a tanulási folyamat végéig, tehát elterjed a jelentés az egyetem befejezésig, sőt azon is túl. Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyiket már említette Boris képviselőtársam, aki említette, hogy a fizikai fittség, tehát egyfajta munkaképesség fizikailag az nincs sehol sem megemltve annak ellenére hogy tudom hogy badi asszony mindig is érdeklődik a sport iránt félre ne értsen nem az élsportról beszélek hanem arról hogy az európai unióban sixty a a gyerekeknek semmit sem sportol semmit az égvilágon és nagy a veszély különböző betegségeket hordozzuk magunkkal majd később ez is egy alapkompetencia kell hogy legyen hogy mennyire vagyunk készek, fizikailag készek a megnövekedett munka elvégzésére. Nem beszélek arról, hogy a sportban milyen nevelési lehetőségek vannak, de például meg lehetett volna említeni, hogy az óvodába a, a, a mozgásgazdag tanrendet kell kialaktani az általános iskolában mindennapos kötelező testnevelést kéne csinálni tehát utalni arra hogy bár nem alapkompetencia a testi fizikai felkészültség de mégis hosszú távon nélkülözhetetlen. és ha már erről beszélek hogy a sportot megemltem egyszer majd arra is ki kéne térni hogy lehet e mérni ezeket a kompetenciákat. vajon tudunk e a végbizonyítvány mellett, az egyetemi diploma mellett egy olyan kis összeálltást hogy a nyolc említett kulcskompetenciából hányast kap az illető. Vajon mérhető-e, lehet-e egységesen európai európai unión belül megtélni hogy melyik kulcskompetenciából hogy áll egy végzős diák egyszer majd vissza kell térjünk ezeknek a pontos mérésére biztos vannak módszerek és osztályozására e- és ennek a feltüntetésére. de a lényeges az volt hogy a fizikai fittséget is előbb utóbb be kell emeljük a, a, az alap követelmények közé hogyha azt akarjuk hogy a gyerekeink nem csak szellemileg hanem testileg is versenyképesek legyenek. köszönöm. Kiitoksia. Sitten rouva Sanchez-Smith. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Badi asszonynak is a jelentést. Folytatva azt, amit Schmidt úr mondott, én szeretnék hangsúlyozni egy olyan területet, ami talán nem kellően kerül kidomborításra ebben az anyagban, ez pedig a kulturális nevelés. Ugyanúgy, mint a sportolás nagyon fontos a fiatalok fejlődése szempontjából szerintem a kulturális és művészeti nevelés is nagyon fontos, és a legfiatalabb kortól része kellene, hogy legyen az oktatásnak és nevelésnek. Ez egy olyan terület, ahol a kompetenciák a szigorúan vett iskolai kompetenciákon túl is bővíthetőek, és már akár az iskola előtti oktatásban, az óvodában is kibontakoztatható. Ez kinyitja a szellemet, ami segít más oktatási anyagok elsajátításában is, illetve a nemzeti örökség, a környezetismeret ugyanolyan fontos, mint ez egy olyan terület, ahol az iskolai nehézségek is feloldhatók, és úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kellene emel, említeni ebben az anyagban, mert egy olyan oktatás, amiről nem tartunk alapvetőnek, azt sok esetben elhanyagolják, és nekem meggyőződésem, hogy ez mi ennek ellenére nagyon fontos az oktatás valamennyi szintjén. Köszönöm. Paljon kiitoksia ja... Köszönöm szépen. Nincsen további hozzászólás egyelőre. A bizottság is jelen van az ülésünkön. Szeretne a bizottság hozzáfűzni valamit ehhez a témához, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden. Először is köszönetet szeretnék mondani a támogatásért, amit, amit a jelentés is kifejezett, Badi asszony jelentése. Én úgy értékelem, hogy Badia asszony is egyetért nagyjából a bizottság közleményével, és ezt jóvá hagyja, illetve vannak olyan pluszpontok, amelyeket még külön kihangsúlyoz. Szeretném még egyszer röviden hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a kulcs fontossági kompetenciákkal, kulcskompetenciákkal foglalkozzunk, illetve az egész életen áttartó tanulással, hiszen mindennek hatása van a további tanulási lépcsőkre, illetve az emberek felkészítésére. Nagyon fontosak tehát ezek a kulcsfontosságú kompetenciák. Mind az iskolai képzés, az iskola előtti képzés keretében és a szakképzés keretében is. Nagyon fontos, hogy ne csak speciális szakmai kompetenciákra helyezzék az intézmények a hangsúlyt, hanem a kulturális tudásra és a kulturális képzésre, hiszen ennek a területnek lenyomata van a szakmai képzésben is, és ez nagyon fontos annak érdekében, hogy az emberek a munkaerőpiacra is felvértezzék magukat, illetve a társadalom számára is nagyon fontos a képzésnek ez az eleme. Badia asszony szintén hangsúlyozta a az átfogó kompetenciák hangsúlyozását a felsőoktatásban például, az olyan átfedő területeken, amelyek meghatározóak. Köszönöm szépen a támogatást, és én is támogatni szeretném mindazt, ami elhangzott, a munka, illetve az általános stratégia között, az Európai 2020-as stratégia között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a véleményét. Badi asszony szeretne még valamit hozzáfűzni a vita végén. parancsoljam. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönetet szeretnék mondani az összes megjegyzését jegyeztem ezeket az értékes megjegyzéseket a 2020-as stratégiával kapcsolatban. Úgy gondoltam, hogy fontos megemlíteni a kommuniké és a 2020-as stratégia közötti kapcsolatot, illetve az ezzel kapcsolatos jelentést, amelyet már elfogadtunk. Jó lenne ezt megjegyezni az anyagban, és összekapcsolni ezt a két elemet, hiszen összekapcsolódik a említett kommuniké és a 2020-as stratégia. Ami pedig a vállalkozói szellemet élet, illetve a munkaerőpiacsal való kapcsolódást, figyeltem, illetve érdeklődéssel hallgattam a megjegyzéseket. Első alkalommal került sor eszmecserére, és azt gondolom, hogy minden javaslat nagyon jelentős, ami a sportot illeti Schmidt úr Tudom, hogyha én erről megfelelkeznék, akkor ön erre emlékeztetni fog, de teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy a sportnak szerves részét kell képeznie az oktatásnak. Köszönöm szépen Takula úr megjegyzéseit is. Ön egy ország képviselő, és Finnországra mindig úgy utalunk, de egy olyan országra, amely a legjobban teljesít az oktatás és képzés területén. Köszönöm szépen értékes megjegyzéseit. Takula úr már tudja, és Schmidt úrnak is mondom a megjegyzésemet, hogy a jelentések a művészek képzésével kapcsolatban, a tanárok továbbképzésével kapcsolatban egy olyan téma, amelyen én is foglalkoztam. Engem ezek a területek különösen érdekelnek. Teljes mértékben egyetértek önökkel abban, hogy ez a két pont alapvető meghatározó, alapvetően meghatározó. A művészeti képzés nagyon fontos mert kiskortól kezdve. Nem csak az értékelése a kultúránknak, mindennek, ami a kultúránkat képezi, hanem a gyermekek kreativitásának a fejlesztése, és nagyon fontos, a gyermekek nagyon kreatívak, és nagyon gyakran a, az iskolák azok, akik ezzel nem foglalkoznak. Én egyetértek az elhangzott megjegyzésekkel. Ami pedig a tanárok képzését illeti, illetve a képzés javítását. Nem tudom, hogy a jelentésben ez előfordul, de azt gondolom, hogy nagyon fontos a képzés minőségének javítása és a szociális, a tanárok szociális presztízsének növelése. A tanításhoz kapcsolódó szakmai elismerést növelni kell. Fontos, hogy a tanárok jól teljesítsenek a tantermekben, és a bizottság jelentésével is, illetve kommunikével is egyetértek. Azt gondolom, hogy egyetértünk mindannyian abban, hogy a, az oktatásnak és a képzésnek a jövőnk középpontjában kell elhelyezkednie. És ebben mindenki egyetért. A bizottságot meg szeretném kérdezni egy olyan témáról, ami miatt aggódok. Önök utaltak a tanárok képzésének javításáról. A 2020-as stratégia és a kommuniké a jövőbeni új kihívásokról, az új gazdaságról beszél, gazdasági válság, de ítéljük meg, és zöld gazdaságról, fehér gazdaságról is sok szó esik. Azt gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy jobb képet alakíthassunk ki arról, hogy mi az, amire szükségünk lesz, milyen típusú képzésekre lesz majd szükségünk annak érdekében, hogy az emberek eh, jobban meg tudjanak küzdeni a válsággal eh, támasztotta kihívásokkal. Sitten Köszönöm szépen, Madia asszony. Még egyszer a bizottság képviselőjének szeretném megadni a szót, hogy reagálhasson Madia asszony két felvetésére. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kérdést. Ami a kiindulási pontot illeti, a kulcs kompetenciákhoz kapcsolódik, illetve a különböző átfedések, területek, egymás átfedő területeket érintő kompetenciákkal. A tanárok továbbképzése, képzése szintén fontos téma volt, hiszen a kulcskompetenciák tanításában ez nagyon fontos, és gyakran elhanyagoljuk a tanárok továbbképzését ezzel kapcsolatban. Nagyon gyakran a tagországok tapasztalatcseréjére helyezzük a hangsúlyt, speciális kommunikéket is készítettünk már a tanárok képzésével kapcsolatban. És fontos arra hangsúlyt fektetni, hogy az új kompetenciák a kurikulumban is helyet kapjanak. Nagyon gyakran azonban ezek csak papíron léteznek. Fontos, hogy ez, ezt gyakorlatban is lássuk, és a tanárok továbbképzésében is megjelenjen a kulcskompetenciák oktatásának szükségessége és fontossága. Ez egy prioritásnak tekintjük, és a tagországokkal folytatott tapasztalatcserében is megemlítjük. Nagyon fontosnak tartjuk a kulcsfontosabb kompetenciák oktatását. Már van előrelépés legalább írott formában, sikerült ezt megfogalmazni, de nagyon fontos hangsúlyt fektetni arra, hogy mindezt a gyakorlatban is viszont láthassuk. Tehát támogatom azt, hogy a tanárok továbbképzése egy rendkívül fontos pont. Jelenleg a nyílt koordináció keretében szorosan együtt működünk a tagországokkal, és számukra is a tanárok Továbbképzés az egyik legnagyobb prioritás. Köszönöm. Kiitoksia Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. Köszönöm a megjegyzéseket. Azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 26-a péntek legyen. Ezzel ezt a pontot le is zártuk. A következő, következő napi rendi pontra térünk át, az ötös napi rendi pontra. Itt pedig eszmecserére kerül sor az Európai Bizottsággal, az Európai Kulturális Örökség eh, pecsétről. Ám Rams asszony itt van velünk, és vele fogunk erről a témáról beszélgetni. Kaptunk információkat, és erről a témáról vitát tudunk folytatni. Majd a koordinátorok ülésének is témája lesz ez a, az aspektus. Illetve rögzítjük azt, hogy kikészítsen jelentést ebben a témában. Azt javaslom, vendégünknek adjuk meg a szót először, és utána fogom megnyitni a vitát magát. Anne Brandsnek adom meg a szót, parancsoljon. Thank, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ez a javaslat, amelyet az Európai Bizottság március 9-én fogadott el, az Európai Unió Európai Kutatás Ürökség cím bevezetését javasolja. Az Európai Parlament és a tanács döntést hoztak, és a 167-es cikkelyen alapul ez a döntés, ez pedig az Európai Unió intézményének működéséről szól. Konkrétan válaszolunk arra a végkövetkeztetése, amelyet novemberben fogadott el a tanács, és a bizottságot arra kérte, hogy javaslatot készítsen el. Ma csak egy általános bevezetést szeretnék nyújtani a javaslattal kapcsolatban, és szeretnék néhány szót szólni ennek legfőbb céljáról, illetve arról, hogy hogyan válasszuk ki a kulturális örökség címet viselő helyszíneket, honnét érkezik ez a kezdeményezés, és néhány más kulcsfontosságú elemre is kitérnék. Hát mi a javaslatnak a célja? Az elképzelés, hogy ezt a címet azok a történelmi helyszínek kaphassák meg, amelyek erőteljes európai szimbólumot hordoznak, az európai történelmet, hangsúlyozzák az Európai Unió felépítését, az európai értékeket, az emberi értékeket, illetve az e-, európai integrációt. A legfőbb cél az, hogy a polgárokat, legfőképp pedig a fiatalokat közelebb hozzuk az Európai Unióhoz. Azt is várjuk a címtől, hogy a kulturális turizmust is fellendíthet, illetve gazdasági előnyökkel is járhat. Hogyan tervezzük a helyszínek kiválasztásán? 20, minden 27 tagország eh, pályázhat, vagy részt vehet, de ez a részvétel önkéntes alapon történik. Minden egyes tagországnak lehetősége lesz arra, e, egyenlő lehetősége lesz arra, hogy javaslatot tegyen a helyszínekre, és évente két javaslatot tehetnek a címre. Hát nemzeti előválasztás előzi majd meg az európai helyszín kiválasztását. Egy második lépésben egy független európai szakértőkből álló panel értékeli majd ezeket az ajánlásokat, illetve jelöléseket, és évente e, minden egyes tagország esetében maximum egy helyszínt fog javasolni, amely megkaphatja ezt a címet. Ez azt jelenti, hogy maximum 27 e, európai helyszín kaphatja meg ezt a címet. Önök feltehetik azt a kérdést, hogy ez vajon miben különbözik más hasonló jellegű kezdeményezésektől. Speciális figyelmet fordítottunk a javaslatban arra, hogy a plusz értéket biztosítsuk, illetve a kiegészítő jelleget más kezdeményezésekhez képest, mint például az UNESCO kulturális örökség címe például meg, meg szeretnénk előzni azt, hogy bármiféle megkettőződés jöjjön létre a címek kiosztását illetően. Négy fő ismérve van ennek a címnek, más kezdeményezésekhez képest az első, az az, hogy a cím csak olyan helyszíneket tüntet majd ki, amelyek kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az európai történelemben és az Európai Unió felépítésében. Tehát az európai jelleg meghatározó az odaítélésnél. A második pont nem esztétikai, építészeti értékekről van szó, hanem a szimbolikus jelleget szeretnénk értékelni a cím odaítélésével. A harmadik pont nem a megőrzést helyezzük előtérbe, hanem az oktatási jellegét ezeknek a helyszíneknek a fiatalság számára. És végezetül pedig szeretnénk a networkinget erősíteni, a hálózatépítést ennek a címnek az odaítélésével. Tehát ezek a legfőbb jellemzői ennek a kezdeményezésnek. Honnét érkezett a kezdeményezés, és miért kérték meg a tagországok a bizottságot arra, hogy készítsen javaslatot? Az eredeti eh, koncepció 2005-ből származik, és eh, az európai alkotmányról szóló népszavazás negatív kimenetele. A fiatalok egyszerűen nem rendelkeztek elegendő információval annak idején az Európai Unióról, éppen ezért ezzel hozzá szerettünk volna járulni az Európai Unió és a polgárok közötti árok kisebbítéséről. Több európai ország nyújtotta be 2006-ban, áprilisban ezt a kezdeményezést az Európai Unió bekapcsolódása nélkül és ez ideig 17 tagország vesz részt, és összesen 64 helyszínt tüntettünk ki erre, ezzel a címmel. A kormányközi eh, megállapodás, illetve megegyezések néhány hiányosságot is felmutattak, éppen ezért a tagországok arra kérték az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió formális fellépésévé tegyék ezt a kezdeményezést azért, hogy javítsák a hatékonyságot. Néhány évvel ezelőtt az Európai Kultúra Fővárosa kezdeményezés, egy hasonló példa volt, amikor először ez kormányközi kezdeményezésként indult, majd európai szintre növekedett. Hogyan készítettük elő a javaslatot? Miután a tanács vég, vég, végkövetkeztetéseit 2008. novemberében elfogadták, a bizottság szélskörű nyílt konzultációt folytatott egy online kérdőív segítségével és egyéb konzultáció segítségével és a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásai próbáltuk meg felmérni ennek a kezdeményezésnek. A felmérés azt mutatta, hogy ennek a címkének erőteljes lehetőségek, ez a címke erőteljes lehetőségeket rejt, és szeretnénk ezt egy minőségi fokkal magasabbra emelni. Szeretném felhívni a figyelmet a javaslat néhány kulcsfontosságú elemére. A javaslat új, világos, átlátható kritériumokat vezet be a cím odaír, és ezek az európai szimbolikus értékeken alapulnak, a projekt minőségétől is függ az odaítélés, illetve az európai dimenzióhoz való hozzájárulás, az oktatási, képzési tevékenység és a menedzsment terv kidolgozása. A javaslat azt is biztosítani a hivatott, hogy megfelelő módon kerüljenek kiválasztásra a helyszínek, és csak a legfontosabb helyszínek kaphassák meg ezt a címet. Jelentős konszenzus volt a tagországok között és a konzultáció során is, mi szerint nagyon fontos a presztízs és a szavahihetőség hangsúlyozása. Fontos egy megbízható monitoring folyamat bevezetése is, annak érdekében, hogy azok a helyszínek, amelyeknek a címet odaítélték, teljesítsék az adott kritériumokat, tehát a, a címet egy adott helyszín állandó jelleggel kapja meg, és az övé marad. Amennyiben bizonyos helyszínek nem teljesítik az eredeti kritériumokat, lehetőség van arra, hogy a címet visszavonják valakitől, ugyanúgy, ahogy a az UNESCO világkulturális örökség cím is visszavonható. A javaslat ezen kívül egy külső független értékelést is bevezet a címhez hat évente, az az értékelés az összes elemet megvizsgálja tekintetben, hogy hogyan lehet javítani a minőségen, illetve hogy a címet az adott helyszín tovább viselheti-e. Ami a költségvetést illeti, a kezdeményezés nagyon csekély mértékben van hatása az európai költségvetésre, különösen ha mérlegeljük a lehetséges előnyöket. Az európai költségvetés kizárólag az európai koordinációs részt fedi majd ebben a folyamatban az európai szakértői panel működtetését, a kezdeményezés láthatóvá tételét és a hálózat építést a helyszínek esetében, illetve néhány humán erőforrással kapcsolatos költséget az Európai Bizottság számára de az átcsoportosítás lesz majd az az eszköz, amely ezt a kezdeményezést finanszírozni lehet. A helyszínek maguk pénzeket nem kapnak, ez pusztán nemzeti feladat marad. A bizottság azt javasolja, hogy legyen egy két éves átmeneti időszak, miután a döntés hatályba lépett. Az első évben a helyszínek a régi rendszer értelmében lehetőséget kapnak arra, hogy újból megvizsgálják, értékeljék őket az új kritériumok értelmében, illetve ezeknek megfelelően. És a második lépésben azok a helyszínek, amelyek nem vettek részt az első szakaszban, illetve azok a tagországok tehetnek javaslatot, mielőtt a szokványos kiválasztás megindul mert mindenki ugyanolyan feltételekkel indulhat. A javaslat előkészítését illetően számos elv vezérelt bennünket. Az első az agországi kérések lehető legnagyobb százalékának próbáltuk meg eleget tenni, illetve a közkonzultációkból beérkező input nagy részét is megpróbáltuk lehető legnagyobb részét felhasználni. Az hozzáadott érték, illetve a más projektek kiegészítése is megjelennek, mint szempontok. Adminisztratív szempontból szeretnénk alacsonyan tartani a költségeket, illetve az administratív terhet és a szubszidaritás elvét természetesen teljes mértékben figyelembe szeretnénk venni, biztosítani szeretnénk azt, hogy ezek a projektek megvalósíthatóak lehetnek, és fontosnak tartjuk, mint már említettem, a presztízs mint szempont érvényesítését, és vég végezetül pedig úgy érezzük, hogy ennek a címkének megvan ez a képessége, hogy az Európai Unió egyik legértékesebb kezdeményezésévé válhasson, ugyanúgy, ahogy az Európai Kulturális Főváros cím is, amelynek 25. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Köszönöm szépen a figyelmet, várom a kérdéseiket. Kiitoksia Rauva Ann Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadást. Most pedig akkor lássunk neki a vitának. Az előadás olyannyira kimerítő lett volna, hogy nincs semmi hozzátenni való? Kérdés sincs. Mit úr? Köszönöm szépen az előterjesztést. Egy újabb izgalmas feladat van előttünk, hogy megbecsüljük Európa kulturális örökségét. Amikor az előadást elejét hallgattam, még abban bíztam, hogy nem csak egy földrajzi helyről lesz szó, hanem esetleg Európa kultúrájának valami műalkotásáról, vagy egy kiemelkedő személyiségéről, de most már látom, hogy megint városra koncentrálunk, városra vagy esetleg kisebb régióra. Én örültem volna, hogyha Európa kultúrájának valami kiemelkedő teljesítményét vagy személyiségét, most meg ne sértsek senkit, és nem is vagyok lengyel, de például ebben az évben szívesen adnék egy Európa Kulturális Örökség djat Chopinnek, mert, mert kiemelkedő európai zeneszerző volt, aki, akiben mindannyian kapaszkodhatunk, félre ne értsék, nem lengyel vagyok, hanem magyar, de, de hát lehetett volna ilyen irányba is menni, amikor kulturális örökségről beszélünk, amennyiben városról van szó nos elfogadom ez is izgalmas mert értem hogy turizmust akarunk turizmust akarunk gerjeszteni vele és egy európai networköt kiépteni hogy egyszer ide téved egy japán vagy amerikai vagy indiai esetleg körbejárja ezeket a kulturális örökség helyszneket. a kérdésem talán nem figyeltem elég jól két dologra vonatkozik az egyik hogy hogyan is lesz ez elbrálva hogy áll össze a zsűri és hogy évente hány címet adunk ki évente. Mintha azt hallottam volna, hogy egyet évente. Ezt nagyon kevésnek tartom, mert így, így ha egyet adunk ki évente, akkor egy egész évig összesen egy kulturális örökség lesz Európának. Mindenki majd csodálkozik, hogy egy, egyetlen, egy, most nem is mondok példát, talán lehetne egy kicsit fölgyorstani, olyan színes a 27, ha, ha országonként adunk ki egyet, és talán akkor így jól értelmezem az felgyorstja a dolgot akkor már izgalmasabb lesz. tehát a zsűrire vagyok kváncsi és hogy mennyit lehet kiadni és hol van egy határ amikor teltettség van. nagyon fontos a minőség az, az abszolút szigorú minőség megalkuvásmentesen. én szvesen használom a michelin könyvet az éttermek kategorizálásában és én garantálom önöknek hogy ők nem tévednek olyan szigorú kritériumok vannak ott egyetlen csillagot is rendkvül nehéz hosszú egyenletes teljestménnyel lehet megszerezni az emberek bznak például ebbe a kritériumrendszerbe hogy a michelin az éttermek között rendet tesz és a legjobbakat jelöli meg a legtöbb csillaggal. nos eh, kváncsian várom elsősorban a zsűrizés érdekel hogy vajon mind a twenty seven ország egyenletesen benn van e vagy szubszidiaritás eldönti olaszország hogy ki az ő, jelöltje és azt mi majd elfogadjuk tehát hogyan fog ez történni? köszönöm. Köszönöm szépen, Thank you. Um, Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a javaslatot. Szerintem ez egy mindenképpen egy nagyon jó ötlet, és mindenképpen nagyon izgalmas és figyelemre méltó dolog lehet ennek a fejlődését nyomon kísérni. Ugyanakkor ezek a dolgok kezdetben nem mennek igazán könnyen. Már ö, van egy ö, meglévő ö, séma, és nagyon fontos, hogy megfelelő legyen az átmenet. Remélem, hogy a tagállamokat is be fogjuk ebbe vonat, vonni. Én nem tudom azt sem, hogy kiket kellene bevonni jelenleg, de mindenképpen meg kell őket győzni, hogy mindenképpen vegyenek ebben részt. Figyelembe véve, ahogy a dolgok állnak, a legtöbb itt nem hatalmas összeg, pénzösszegekről van szó, úgy tűnik, hogy az egyes tagállamoktól kell, hogy a pénz származzon. Tehát itt fontos azt biztosítani, hogy legyen pénz erre. És a másik kérdés, hogy ezt hogyan fogják elérni, mert ha abból ítélek, amit hallottunk, akkor ez alapvetően kormányzati kezdeményezés lesz, a kormányok fogják eldönteni, de ez eléggé más, mint az európai fővárosok ügye, ahol maguk a városoktól indul a kezdeményezés. És ez számukra nagyon hasznos dolog volt. Nem vagyok biztos abban, hogy ugyanezt a kapcsolatot itt is létre tudjuk hozni, mert ugye történelmi helyszínekről beszélünk. Gondolom, hogy itt alapvetően a kormányok maguk kezelik ezeket, tehát itt valamilyen elkötelezettségi szint is van, de ezt kire rosszat mondok, de örömmel hallanám az alternatív véleményeket ezzel kapcsolatban. Hogyha ez a tagállamok számára önkéntes, akkor ez rengeteg munkát is jelent, már azt önmagában elérni, hogy minden tagállam vegyen részt, aztán megtalálni a pénzt, és utána, hogy ezek egész Európát lefedjék, és ne az legyen, hogy egyes országokban koncentrálódnak ezek a helyszínek és az ösztönzés, hogy turizmus menjen oda, ez, ez működik, és a kormányok ezen a területen azért tesznek is elég sok mindent, mert kulturálisan és gazdaságilag is ez előnyös. A kulturális szint növelése szempontjából is az ötlet nagyon jó, és mindenképpen támogatom, de van itt néhány olyan gyakorlati kérdés, amit szerintem előbb meg kell oldani. Kiitoksia Rova Hannibal. Sitten olen Köszönöm szépen, Nonebel asszony. Sánchez asszony, utána pedig Papa Nikoleu. Tehát Sánchez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék több kérdéshez is hozzászólni. Nekem először is úgy tűnik, hogy fontos lenne, hogy pontosan meghatározzuk valamennyi tagállam számára, hogy mit értünk európai örökségen éppen azért, hogy ne legyen itten félreértés más címkék és már meglévő helyszínekkel Ugyanakkor szeretném azt is tudni, hogy gondoltunk-e konkrét kötelezettségvállalásra a tagállamok részéről, mit kell vállalniuk ahhoz, hogy megkapják ezt az Európai Örökség címként. Szerintem fontos lenne a kötelezettségvállalásban az is, hogy minden tagállam és minden helyszín, amelyik ezt kapja, azok azonos üzenetet közvetítsenek, hogy milyen értéket akarunk adni ezeknek a helyszíneknek, ezeknek a szimbólumoknak, amiket képviselnek ezek a helyszínek. Legalább ennyi fontosságot kellene tulajdonítani a projektnak önmagának, amit a tagállam be fog nyújtani, mint magának a helyszínnek, mert a projekt, ugye elmondtuk már, a bizottság is pontosította, pedagógiát, oktatási elemeket is kell, hogy tartalmazzon, és nem csak arról van szó, hogy egy turisztikai megközelítést alkalmazunk, hanem egy oktatási nevelési megközelítés is szükséges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy szót adott elnök úr. Valóban a bizottság ötlete kitűnő. Nagyon pozitív a véleményem róla, és ugyanakkor szeretném, hogyha egy kicsit gyakorlati elemet is belevinnénk ebbe az elképzelésbe. Hogyha például holnap én hazamegyek a választókerületembe, és megmondom nekik, hogy van ez a lehetőség, az én választókerületem Plovdiv, második legnagyobb város Lengyelországból, hogy, hogy, hogy ezt elmondom nekik, akkor attól tartok, hogy azok a személyek, akik összeállítják a dokumentumokat, a pályázati anyagot, ezek úgy fogják látni, mint valami túlzottan elvont dolog. És azon azt fogják kérdezni, hogy jó, mi történik akkor, hogyha megnyerjük ezt a jelet, ezt a címkét. Ezért szeretném javasolni a következőt. Tehát egyrészt túl azon, hogy ebbe a 27 nevezésben indul, hat, tegyük lehetővé azt is, hogy valami további ösztönző, valami gyakorlati ösztönző is legyen azok számára, akik majd győztesek lesznek. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr. Köszönöm szépen. A bizottság közleményének óriás jelentősége van egy olyan ország számára, hiszen kulturálisan, történelmi szempontból mi rengeteget tudunk kínálni, ez nekünk nagyon fontos. De azt gondolom, hogy a kérdés egy kicsit azzal függ össze, amit felteszek, amit előttem szólók is mondtak. Ugye kritériumokról beszélünk, illetőleg, hogy ezt a címet milyen módon tudják odaítélni a különböző kulturális helyszíneknek. Tehát a kérdés az, valamennyi tagállamban lesz egy ilyen cím, egy ilyen címke, és ez, ne, ez egy üzenetet hordoz. A szubszidiaritás elve értelmében, és hát nyilvánvalóan abban az összefüggésben, hogy ez egy önkéntes jellegű dolog lesz, Nos, itt felteszem akkor a kérdést, hogy konkrét javaslatuk van-e, és konkrét intézkedéseket terveztek-e már a kulturális párbeszédre például, amely a tagállamok között folyna, annak érdekében, hogy az eredmények tényleg olyanok legyenek, mint amit akar, mit el akarunk érni, és amikkel büszke léphetünk a polgárok elé. Köszönöm szépen. Akkor azt gondolom, egy sor kérdést tettek fel, egy sor megjegyzést is hallottunk, és Megadom a szót a bizottságnak. Yes, I'll pick up on a few points. Néhány dologra akkor reagálnék. Az egyik a személyiségekhez kapcsolódik, ugye Chopin hangzott itt el példaként. A címke elismer immateriális örökségeket is, ez benne van a javaslat második cikkében. Én általános leírást adtam, és nem akartam nagyon részletekbe menni, majd egy későbbi időpontban, ha kívánják, akkor részletekbe is mehetünk. Tehát az úgynevezett immateriális örökség is benne van, még akkor is, hogyha esetleg ez kapcsolódik egy helyszínhez. Volt egy kérdés arról is, hogy a zsűri hogyan fog összeállni. Két szintje lenne ennek az első lépésben van egy nemzeti előválogatás, és itt maximális szabadságot adunk a tagállamoknak, hogy ezt a folyamatot hogyan kívánják megszervezni de azt mindenképpen megköveteljük, hogy a helyszín eh, egy pályázatot, egy, egy eh, kérelmet töltsön ki de egyébekben maximális szabadságot kapnak a tagállamok, hogy hogyan kívánják ezt kidolgozni. És maximálisan egy-egy szelekciós évben két helyszínt javaslunk. Aztán innen átmegy egy második szintre a válogatás, európai szintre, ahol kulturális szakemberek képeznék a zsűrit, és az elképzelés az, hogy 12 tagja lenne ennek, négyet a parlament, négyet a tanács, négyet a bizottság nevez neki, és minden egyes intézménynek megvan a saját eljárás, hogy ezeket a szakembereket hogyan válogatja ki. A parlamentnek és a tanácsnak és a bizottságnak is megvan a saját eljárása. A lényeg csak az, hogy valóban független szakem, szakértőknek kell lenniük. Ez fontos, hogy szavahihető legyen a kezdeményezés. Ami a forrás kérdését illeti, illetve az tagállami finanszírozást, a mi projektünk egyenlően nem igényli azt, hogy pénzt adjanak ezeknek a helyszíneknek, amit megkövetelünk az az, hogy az előválogatási eljárást levezényeljék és kezeljék. Ez minél egyszerűbb, könnyedebb kellene, hogy legyen és az egész kezdeményezésnek is amennyire lehet karcsúra kell venni a működését. Ez a fő költség a tagállamok számára, Igen, volt egy kérdés eh, arról, hogy a tagállamoknak milyen kötelezettségvállalást kell tenniük. Megint csak úgy gondoljuk, hogy a nemzeti előválogatásnak éppen az az előnye, hogy ez biztosítja azt is, hogy a tagállami saját tekintse a kezdeményezést, tehát szerintünk e tekintetben nagyon fontos a nemzeti előválogatás. Volt egy kérdés arról is, hogy eh, anyagi ösztönzést kapjanak a helyszínek. Főként azért, mert a tanácsi konklúziók vitája során úgy gondoltuk, hogy ezt nemzeti szinten hagyjuk, mert nem tehát mindenképpen az lenne a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen ez az egész. És végezetül, hogy a, az interkulturális párbeszédet ez segítse. A helyszínek maguk ha javasolnak oktatási tevékenységeket, projekteket az európai történelemről, integrációról, európai kérdésekről, ez önmagában interkulturális párbeszédet jelent. Operatív szinten pedig mindenképpen aktívan segítené a helyszínek közötti hálózatépítést, és ez is segíti maguknak a helyszínek közötti interkulturális párbeszédet. Köszönöm. Köszönöm szépen Anzanz asszony az előadását, és köszönöm a válaszokat is. Ezzel tulajdonképpen ennek a pontnak a vizsgálatát befejeztük, akkor most ö, természetesen majd a koordinátori ülésen ezt folytatjuk, mert hogy meg, eldöntsük, hogy ki készíti a jelentést. A hatos pont kellett volna, hogy legyen Martinez Martinez úrral, de mint említettem, ezt el kell halasztanunk. Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ezzel be is fejeztük, egy koordinátori értekezletet tartunk. Én 5 órát irányoztam elő, de de hogyha önöknek elfogadható, akkor a koordinátori ülést azonnal 5 perc múlva meg is kezdenénk, kezdhetnénk. Megfelelő ez a koordinátoroknak? Tehát 5 perc szünet, és utána koordinátori üléssel fordítjuk. Köszönjük, folytatjuk. Köszönjük szépen a részvételt. 5 perc múlva koordinátori ülés. Yeah,